I'm going to exert my authority and ask you to take your seat. Élek. Jogkörömmel kérem önöket, hogy foglalják el helyüket. El kell, hogy kezdjük a munkát. So I start with Mr. Weber. So our first point on the agenda this afternoon. Az első napi rendi pontunk ma délután a perui eh, elnöki választásokról való beszámoló június 3-7-e között volt ez. Ötözlem Renáta Weber asszonyt és de Grandes urakat, és azt kérem, hogy ebben a sorrendben szóljanak hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm, hogy meghívtak, hogy, bemut- hogy beszámoljak a perui választásokról, és arról, hogy milyenek voltak a választások, nem csak a második elnöki választási kör, hanem az első kör is, az általános választások, kongresszusi választások. Meg kell, hogy mondjam, hogy rendkívül eh, sikeres misszió volt három oknál fogva is. Egyrészt eh, a munka komolysága miatt, másrészt azért, mert nagyon fontos volt, hogy jelen vagyunk. Harmadrészt pedig azért, mert azért, ahogy nyomon követtük a tevékenységeket a perui partnereinkkel. A misszió maga jelentős volt, a küldöttség március 5-én értünk be a e, szakértőkkel, és e, aztán 60-50 hosszú távú megfigyelő is érkezett, e, az ország minden részén vettek részt. Ezen kívül az Európai Parlament teljes körű delegációja, és ott volt az első választási körben és a második körben is. Az elsőnél Louis de Grande kollega elnökölt, másodszor, másodiknál pedig Augustus Vias Demer, Diaz Demer. Először volt velünk a, a, a szakértők között a politikai ö, pártfinanszírozás szakértője, és a választási kampány finanszírozásának szakértője. A nagyon fontos volt ez Peru esetében, majd el is mondom miért. A második szempont maga a választások voltak fontosak, amin eh, szintén fontos volt, hogy jelen voltunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy eh, nagyon fontos volt, hogy ott legyünk. Mindjárt el is mondom, hogy mi, miért volt külön kiemelt jelentőségű. Sajnos a perui kongresszus nem indították el a választói rendszer mély reformját, de néhány módosítót, igazából nagyon rossz módosítókat fogadtak el, azt követően, hogy bejelentették a a választásokat, és hogy elindult a választási kampány. A módosítók alapján, amelyek ugye kötelezőek voltak, tehát jogi értelemben kötelezőek, tehát úgy döntöttek, hogy kizárják a verseny, a kizárnak több jelöltet, míg mások saját maguk léptek vissza azért, mert jog, pártjuk jogi személyiségét kellett megőrizni. Végül például a 19 jelöltből csak 10 elnök jelölt maradt versenyben. Nagyon sok bizonytalansággal persze, egészen a választások utolsó napjáig nem is tudtuk, hogy eh, ki volt az, aki visszalépett. Nyilvánvalóan ezt is eh, nagyon, eh, erre is nagyon figyelni kell. A nemzetközi médiában voltak olyan cikkek is, amelyek megkérdőjelezték azt, hogy az ország képes-e demokratikusan megszervezni a választásokat, és azt, hogy tulajdonképpen az, hogy néhány jelölt egyszerűen lehetetlen, hogy induljon, és ennek óriási befolyása lesz majd a választási eredményekre. De az, hogy ott voltunk és minden hatósággal tárgyaljunk, az, hogy száz százalékig élveztük azt, hogy ezek át, tehát száz százalékig átláthatóak voltak, mindent megtettek, amiket kér, amit kértünk. Nos, ezt követően a jogi elemzések, választói környezetelemzése után arra jutottunk, hogy minden, ami történik, bár megkérdőjelezhető a résztvevő személy jogait tekintve, de mégis jogszabályi alapra egy rossz törvényre, de mégis törvényre épülve történt, és ennek megfelelően voltak az alkotmányos rendelkezések is. Senkinek nem állt szándékában, hogy félrevezessen, becsapjon bárkit is. Nem volt politikai nyomás a választás szervezőin. És amikor ezt felismertük, attól fogva természetesen ezt újra meg újra hangsúlyoztuk. Természetesen a, a választási, elnökválasztás első körében, ami ugye a kongresszusi választás volt, csak a visszalépések, a kizárások körül folyt a vita. Az ország jövői szempontjából fontos elemeket nem tárgyalták meg. Mégis a választásokra sor került, és tulajdonképpen a választások jól szervezettek voltak. Minden, ami a választás napján történt, az rendben volt, és végül is mindenki elfogadta a választási eredményeket. A második kör sokkal egyszerűbb volt, jelentős vitákat szerveztek a jelöltek között, és meg kell említeni éppen ezért ennek a tükrében, hogy a Keiko Fujimori asszony volt talán a, a favorit, végül pedig 42 ezerre szavazatot kapott. Elfogadta az eredményt. Egy kicsit jobb volt a helyzet, mint Ausztria, talán ezt is meg kell, hogy mondjam sajnos. És a nyertes Pedro Pablo Puczynski volt. Mindkét jelölt rendkívül demokratikusan viselkedett a választási eredmények az alatt, amíg a választási eredményekre vártak, a, a szavazók, a pártagok, és július 27-én Kuczynski úr majd új elnökként, perui új elnökeként hivatalba léphat. Itt abba is hagyom most. A nyomon követő események is nagyon fontosak Perunál mert eh, azt mutatja, hogy eh, nagyon fontos, hogy hogyan befolyásolhatja az Európai Unió a választásokat egy országban. Vissza fogok menni Peruba, a zárójelentés és az ajánlások véget, de már most vannak olyan tevékenységek, amelyek véleményünk szerint eh, fontosak, és egyből köszönetet is szeretnék mondani a parlamenti delegációknak, hiszen rendkívül nyitottan működtek együtt a kongresszus tagjaival. Meg kell, hogy mondjam, hogy a, D, a, D, a főigazgatóság már jóvá hagyta a perui kongresszusi választási eredményeket, és reméljük, hogy legalább ez majd a következő években is így fog folytatódni. Köszönöm szépen, ha kérdések vannak, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, de Grandes úr kapszol. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd gratuláljak Kusinski úrnak a győzelméhez. A júniusi választásokon szerzett győzelmért Ráadásul őszintén szeretnék gratulálni a választás megfigyelő missziónak is, különösen Weber asszonynak köszönjük szépen a kiváló munkát. A törvényhozási és elnökválasztások következő fordulója nem sokára sorra kerül, de egyetértünk a kiváló összefoglalóval, ami elmagyarázta, hogy mi történt. Nagyon jó az, hogy beszélünk erről, és hogy az eseményekkel kapcsolatos tapasztalatainkat megosztjuk egymással. Nagyon fontosak voltak ezek a választások ennek az országnak a számára, ezért is különösen fontos, hogy foglalkoztunk vele. Én most az Andoki delegáció vezetőjeként vagyok itt, ráadásul az első kör első választási kör megfigyelő missziójának a néppárti vezetője is voltam. Ez az első kör áprilisban volt, idén áprilisban. A demokratikus viselkedéssel kapcsolatban voltak problémák, erről beszéltünk, a Nemzeti Választási Iroda alkalmazottai, amennyire láttuk végig, nagyon profi szakmai munkát tanúsítottak. Ezen túlmenően hangsúlyoznám azt, hogy mennyire nagyon jó volt a hangulat. Az Európai Unió és a Perui közötti kapcsolat kiváló, sokoldalú, többoldalú kereskedelmi kapcsolataink vannak, ez nagyon pozitív, és azt is jelenti, hogy nagyszerű lehetőségeink vannak. És kölcsönös előnyel jár mindez az Európai Unió és a perui nép számára is együttműködés, megértés, és mindezt alátámasztja a vízumokról szóló megállapodás is, ami azt mutatja, hogy a peruiak most már könnyebben be tudnak utazni a Schengeni térségbe. Ez mind nagyon pozitív, és az Európai Parlament rendkívül fontos szerepet játszott ebben a folyamatban. Ha lehetséges, akkor szeretnék mondani valamiről, ami a múlté, múlthoz tartozik, de Weber asszony is felvetette, mert nagyon fontos. Lehetőség most ez az időszak az Európai Unió számára. A presztízsünk, a tapasztalatunk révén nagyszerű, hogy így együtt tudunk működni. Természetesen a jövőben Peruban van egy elnök, a köztársaság elnöke, aki megnyerte a választásokat, de a kongresszusban viszont Fuzsiori asszonynak van többsége, tehát nehéz lesz boldogulniuk egymással, megértésre és kiváló együttműködésre lesz szükség a részünkről, illetve fontos szerepet vállalhatunk a közvetítésben. A kongresszusi tagok szeretnének ellátogatni az Európai Unióban, nem azért, hogy tanuljanak, ha őszinte lettek, inkább nekünk kéne tanulni tőlük, de hát óvatosan kell fogalmaznom, mindazonáltal szerintem fontos lenne találkozni velük, mert együtt tudnánk utat, módot találni arra, hogy a nehéz helyzetekből kikeveredjünk, gyakorlati szempontból lenne nagyon hasznos, tehát az ő látogatásuk. Nagyon modern, pozitív megközelítést alkalmazó országról van szó, és ne felejtjük el azt, hogy az egész geopolitikai elhelyezkedése az országnak fontossá teszi a mi szemünkben. Itt van velem Valkászer úr, aki a parlament alelnöke, nem fog felszólalni, de szerettem volna elmondani én, hogy mennyire fontos volt, hogy az elnök hivatalba lépett, és mi is küldtünk erre az alkalomra küldötteket. Nagyon jó tehát, hogy a perúiak most ilyen magas szinten képviseltetik munkat a mi ülésünkön is. Elnök, mielőtt a többi kollégának megadom a szót, a pakisztáni parlamenti képviselők delegációját szeretném üdvözölni itt a körünkben. Kérem, hallgassák figyelemmel a vitánkat. Kettes csatornán tudják angolul hallgatni. Most pedig López úr kap szót. López úr, öné a szó. Köszönöm szépen! Én is szeretnék köszönetet mondani a választási megfigyelő bizottságnak, illetve különösen Renátának, aki vezette ezt a küldöttséget. Nagyon fontos, hogy ellátogattunk ebbe, ebbe az országba, a kontinens számára is fontos. Hadd meg önökkel néhány gondot. Nagy figyelemmel hallgattam az előttem szólókat, és az elemzés sok eredményét osztom is, nehéz lesz Kusinski úrnak az országot a jövőben irányítani, hiszen a kongresszusban az ellenzék van többségben. Illetve ne feledkezzünk el arról sem, hogy a Fujimori elleni szavazatokat így félig meddig bizalomból kapta ő, egy meglepetés volt az ő megválasztása. Az emberek megadták neki a bizalmat, de most várják, hogy hogy fog teljesíteni, megszolgálja ezt a bizalmat. Óriási kihívások állnak előtte. A gazdasági növekedés elérése az egyik, ez de Grandes úr is nagyon jól megmagyarázta, meg rámutatott. Azt hiszem ebben tudnánk segíteni. A gazdaságfejlesztés, a bányászat elősegítése, a bűnözés és a kábítószer kereskedelem elleni fellépés, ebben mind tudunk segíteni. De a másik a fujimorizmus ebben az országban felütötte a fejét. Az alapvető probléma ebben az országban az az, hogy nincs elég erős pártrendszer, ami elég struktúrát és elég mélyen gyökerező lenne, ami lehetővé tenni az országnak, hogy stabil opciókat nyújtson a választóknak. Általában a politikai pártok gyorsan felemelkednek, és gyors a bukásuk is, de a Fujimori mozgalom jelen van az országban továbbra is, mélyen gyökerezik, ha mondhatom így. Lehet, hogy nem túl divatos ezt mondani, de nagyon fontos elismerni azt, hogy az erős pártok azok nem feltétlenül konszolidálják a demokráciát. Peru esetében erős pártok létrehozása hosszú távon pozitív dolog lenne, mert dinamizmust adhatna a folyamatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Bilbao asszony kap szót. Sí, muchas gracias. En primer lugar, eh, como no puede ser de otra manera, eh, agradecer. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadó által végzett munkáért, és Luis de Grandesnek is, és a parlament delegációjának, és delegáció vezetőjének. Szeretnék feltenni egy kérdést a választási változásokkal kapcsolatban, amelyeknek köszönhetően sikerült bizonyos jelölteket kizárni. A pártok azt gondolják, hogy új választási reformra van szükség a következő választásokig? Mert úgy tűnik, hogy maga a kizárás az nem jelentett konfliktust, minden rendben folyt, de ami bizonyos jelöltek kizárását illeti, ez egy olyan törvényből adódik, amely lehet, hogy ezt nem irányozta elő, mégis ezzel az eredménnyel járt. Ezért a kérdésem a következő. A jövőben milyen lehetőségeket lát ön ezzel kapcsolatban? Új választási reformra lesz szükség? Fennáll-e ennek a kockázata, és hogyha igen, akkor ez a jövőben problémákat vethete fel? Ön szerint a kizárt jelölteknek lett-e volna esélyük a választásokon? Igaz, hogy Fujimori nagyon erős jelölt volt. Emlékszem még, amikor Omala elnök megnyerte a választásokat, én is egy megfigyelő misszión részt vettem, úgyhogy szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban. Sebastian képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, amiért meghívtak minket is erre a mostani ülésükre. Egyetértek az elnök úr és Luis de Grandes által elmondottakkal. A küldetés betöltötte a szerepét, és ami az Európai Bizottság és a Parlament Albizottságának a nyilatkozatait, nyilatkozatait illeti, ezek rendkívül erősek voltak. Teljesen átlátható módon tudtunk együttműködni, soha semmilyen problémánk nem volt. A perui hatóságok semmiben sem akadályozták a munkánkat. Közben a nyilatkozatban vagy a közleményünkben a rendszer gyenge pontjaira is felhívjuk a figyelmet. A perőiak is tudják, hogy a politikai pártok finanszírozási rendszere és maga a választási törvény a gyenge pontok. Emiatt, ezek miatt lehet csak nagyon nehézkesen megerősíteni a pártrendszert és a perui demokráciát. Szeretném kiemelni a találkozót, amelyet a választási felelősökkel szerveztünk, akik azt mondták, hogy nagyon nehéz egy választási folyamat kellős közepén egy törvénymódosítást elkezdeni alkalmazni egy olyan változtatást, amelynek következtében bizonyos jelölteket ki is zártak. Ezt kimondjuk a közleményben, és ahogy azt Luis de Grandes is elmondta, a perui pártok és a perui hatóságok tudnak arról, hogy szükség van módosításokra, és ez megnyitja az utat egy pozitív változás felé, anélkül, hogy mi megpróbál, megpróbálnánk őket megleckéztetni, vagy ö, kioktatni. A parlament kiemeli, hogy a perui demokráciának milyen gyenge pontjai vannak, amelyeket mi magunk is tapasztaltunk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a delegáció és a technikai munkatársak is kiváló munkát végeztek, és az eredmény nagyon pozitív. Én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy lehetőséget kaptunk, hogy felszólaljunk ezen az ülésen mi a választási küldetés résztvevői. Először is szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos szerepet játsz egy ilyen választási megfigyelő küldetés, ezzel a parlament nagyon fontos szerepet játszhat olyan körökben, ahol egyébként a parlamentet nem jól ismerik, annak ellenére, hogy az adott országban nagyra értékelik. Nagyon örülök annak, hogy Vákárszel úr veszi át Kaczynszki úr szerepét, és szeretnék köszönetet mondani a delegáció vezetőinek, Renátének az által elvégzett kiváló munkáját, és Köszönetet mondok a parlamenti munkatársaknak is, akik az előkészületekben, a látogatás során és után is nagyon hasznos segítséget nyújtottak. Nos, ettől függetlenül személyes tapasztalatomból azt mondom, hogy nem állhatunk meg ennél a választási megfigyelési missziónál, hiszen hónapokig foglalkoztunk az ügyjel, ajánlásokat fogalmaztunk meg, olyan ajánlásokat, amelyeket az első és a második forduló után is megfogalmaztunk, és amelyek kiemelik a perui problémákat. Azt, hogy milyen gyenge pontjai vannak a pártrendszernek, a pártok finanszírozásának, és ez kihat a demokrácia, a parlamenti demokrácia minőségére is, és kimondjuk, hogy meg kell erősíteni a parlamenti demokráciát. Itt nem akarunk senkit sem kioktatni, egyszerűen csak szeretnénk részt venni egy olyan folyamatban, amely során a, azoknak segítünk, akik kinyilvánították azon kérésüket, hogy erősítsék meg a parlamentet. Szeretném, hogyha tovább mennénk ebben a feladatban, mert az új elnöknek nagyon nehéz lesz parlamenti kisebbségben folytatni a munkáját. Nagyon nagy kihívások várnak rá. Ezért tehát aktívan kellene az együttműködésünket fenntartani, segíteni Perunak abban, hogy megerősítse a demokráciáját, és az összes lehetőségét ki tudja aknázni. Grazie. Volevo ringraziare, associarmi anch'io. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet kell, hogy mondjak, a két eh, megfigyelő delegációt vezető kollégának, az ugye reálisan kell nézni ezt az egész helyzetet, de az igaz, hogy a választások fegyelmezettek voltak, és nem voltak eh, igazából problémák. Hogyha mégis megnézzük pontosan, akkor azért néhány dolgot ki kell, hogy mondjunk. Jó néhány dolgot. Hiszen sokkal egyszerűbb volt a második választási kör, két-három jelölt volt csak, de az első választási fordulóban a választásokkal kapcsolatos tájékoztatás nem volt tökéletes. A nem érvényes szavazatokra gondolok például rendkívül sok érvénytelen szavazat volt, és a, nagyjából 35 százalék, ami egyértelműen a tájékoztatás nem megfelelőségét tükrözi. A média pluralizmus nem teljesen valósult meg, olyan korlátozások voltak, amelyeket talán már, már feloldottak, de hát látni kell. Nagyon sok választás tulajdonképpen nem mondhatunk mást, hogy, mint azt, hogy pénzmosás, kábítószerből származó pénz, kapcsán került megvalósításra. De nem fogták el az érintetteket. Persze ez azért volt így lehet, azért volt így lehetséges, mert ebben az országban igen jelentős az árnyék gazdaság aránya a fujimorizmóval kapcsolatos kérdésre akár most is tudok választani. A fujimorizmó igen erős alapja maga az árnyékgazdaság. Egyszerűen nem lehet ellenőrizni, aminek eredményeképpen elfogadják a fujimorizmot. Persze fellélegezhetünk talán most, hiszen Kusiszkit választották meg, de látni kell, hogy a választások azt is megmutatták, hogy a fujimorizmóval való tapasztalat, a fujimorizmónak rendkívül erős negatív hatásai voltak az elmúlt években. Úgy gondolom, hogy Fujimori ellen volt, sokkal inkább Fujimori ellen volt ez a választási eredmény, mint Peru megújítását szolgálta volna. Legalábbis én így értelmezem a feladat nem csak az, hogy új demokratikus alapokat kell segíteni kialakulni Peruban, hanem úgy gondolom, hogy arra kellene ösztönözni Perút, hogy minél több reformot, szociális reformokat, választási reformokat valósítsanak meg, mert ha nem, akkor az ország egyszerűen nem lesz képes arra, hogy politikai, gazdasági és társadalmi értelemben fel, fejlődjön. Ez az én következtetésem az első választási fordulóból, amelyen részt vettem. Köszönöm szépen, Weber asszony, a következő. Szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, hiszen mindenki egyértelművé tette, hogy a mélyen a mély és széles reformokra valóban nagy szükség van Perúban. Ez így van. A jövő héten szeretnénk bemutatni a javaslatainkat, és pont ebbe az irányba mennek ezek is az országnak. Mély szántó reformokra van szüksége, nem csak a választási jog terén, hanem az egész pártrendszerre vonatkozóan is. Igaz, pártok nélkül nincs politikai élet. sem központi, sem helyi szinten nem mondható ez elfogadhatónak, sőt inkább katasztrofálisnak a helyzet. A 130 megválasztott kongresszusi képviselő közül százan nem pártagok, vagy nem annak a pártnak a tagjai, amelynek nevében, amelyek jelöltként állították őket, és ez nehezen érthető számunkra. Ugye a párt fegyelmi, fegyelem kérdése, de ezen túl is a, a szavazásban hogyan viselkednek, milyen jellegű ellenőrzések lehetségesek, így a, hogyan tudják a pártok irányítani, ellenőrizni a, kép, a képviselőiket, miért jelöltetik magukat, pénzt akarnak, hírt. Minden esetre a politikai pártokat is meg kell reformálni a választási joggal együtt. Ettől eltekintve persze a finanszírozás is kérdéses. A választásoknál mindig mondták, hogy, a, hogy piszkos pénz, a kábítószerből származó pénz van a választáson. De ezek, az össz, ezek a vádaskodások abszolút érezhetők voltak. Meg kell, hogy mondjam, hogy jelentős ellenállás is van a politika, néhány politikus részéről, pontosan emiatt az átláthatósággal szemben. Eddig, és ez továbbra is majd eh, így kell, hogy tegyük, szövetségeket kell az országban, a civil társadalmon belül kötni, a médiában, újságírókkal, politikai jellemzőkkel, annak érdekében, hogy érvényesüljön az a gondolat, hogy szükség van a reformokra, mert ez a legfontosabb szerintem az egész ország számára. Biztos vagyok abban, hogy a kongresszusi képviselők a választási jog reformjának egy részét elfogadják, legalábbis a legutóbbi választások alapján, de ez nem lesz elegendő, hiszen a teljes pártpolitikai rendszer és a, a politikai kampányok finanszírozásának megváltoztatása nélkül úgy gondolom rendkívül nehéz lesz az országban tényleges fejlődést elkönyvelni. Csak remélni tudjuk, hogy ezeket a gondolatokat mindenki elfogadja. Majd a jövő héten fogjuk ezt meglátni, és reméljük, hogy a következő hat hónapban majd mindenki hozzá is kezd a munkához. Köszönöm szépen! A következő napi rendi pontunk Botiga asszony jelentése. Um, igen, meg is adom a szót. And I would ask uh, Mrs. Fotiga to take the floor. Botiga asszonyt kérem tehát, hogy mutassa be a jelentést. Uh, the second... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés második megvitatása. Nagyon érdekes vitát folytattunk az első eszmecsere során, Ezt egy nagyon érdekes afetáltal szervezett meghallgatás előzte meg. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok minden kollégának. Az elnök közbeszól, és rendre inti a hallgatóságot. Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy minden kollégának köszönetet mondok, akik közvetlenül részt vettek a jelentés megfogalmazásában mert közös erőfeszítés eredményéről van szó. A kiváló árnyék jelentéstevők, valamint az AFET titkárságának a szakértői együttműködésének köszönhetők. Különösen Jana Kaminska asszonyra szeretném felhívni a figyelmet, illetve az én segítőimre és tanácsadókra a frakciómból. nagyon értékes segítséget nyújtottak. 358 módosító indítványt nyújtottak be ehhez a jelentéshez. Három hosszú ülés során vizsgáltuk ezeket végig, és kompromisszumos módosítókat próbáltunk ezekből összeállítani. Szerencsére beszámolhatok arról, hogy ez a munka befejeződött, és 21 kompromisszumos módosító indítványt sikerült kialakítani. A rendelkezésünkre álló idő azonban annyira rövid volt, hogy a Strasburgi héten kellett befejezni a munkát. És néhány kolléga azt kérte, hogy hagyjunk időt a frakción belüli eszmecserére, és ezért köszönetet mondunk a titkárságnak, hogy hozzájárult ehhez. Hosszú vita volt tehát, de ez gazdagította a szöveget, és lehetővé tette, hogy belelássunk, hogy mennyire komplex ez a kérdéskör. Engedjék meg, hogy egy konkrét esetet, egy konkrét példát hadd említsek. Mikor megkezdtük a munkát a jelentés kapcsán, kivételesen nagy érdeklődés és nyomás nehezedett ránk a, például különböző média szervezetek részéről. Nagyon komoly érdeklődéssel fordultak felénk, és problémák is merültek fel Európa szerte. A Stratkommal és a Sputnikkal kapcsolatban. Régóta halljuk és el is fogadjuk azt a formulát, amit mantraként ismételgetünk, mely szerint elvárásainkkal ellentétben, amit az Európai Biztonsági Stratégiával lefektettünk, valódi fenyegetés fel nézünk szembe. Egyrészt a keleti térségeben, ahol Oroszország terjeszkedik a Krímfélszigeten, illetve szintén tőlünk keletre, ahol az erőszakos, szélsőséges iszlám szervezetek, különösen a Daesh terjeszkedik. Akár tetszik, akár nem. Ezzel a két fenyegetéssel egyszerre kell foglalkoznunk. És most már elismerjük azt, hogy mindkét fenyegetés bár tudjuk, hogy természetük más, lehet, hogy a hatáskörük, hatókörük hasonló, de a természetük különböző, mert az első esetében egy államról van szó, a második esetben pedig egy nem állami jellegű szervezetről. A stratégiai közleményünk arra következtetésre jutott, hogy mindkét irányból észlelhetőek a felénk irányuló tevékenységek. És ezzel a jelentéssel elmondjuk, hogy tudjuk, hogy ellent, ellenálló képességet kell tanúsítanunk, és azt is tudjuk, hogy Oroszország megsértődött amiatt, hogy ezt a két témát egy jelentésben tárgyaljuk. Erősnek kell lennünk az ilyen érvek fényében is, és meg kell mutatnunk, hogy szimultán tudunk foglalkozni minden problémával egyszerre, miközben tudjuk, elismerjük, és definiáljuk is ezeknek a különböző természetét. Köszönetet mondok kollégáimnak, mert véleményem szerint sikerült ezt a különbségtételt megtenni nagyon hosszú eszmecserék során rendkívül bonyolult és fontos problémakörök kibogozásával. Amikor a jelentésen dolgoztunk, magával a Stratkommal is szembe kellett néznünk, nagyon energikus fellépésekkel. Azt hiszem, hogy ezek után fontos lesz a szavazás során is megmutatnunk azt, hogy megvannak-e a képességeink. Tegnap egy nagyon fontos lett dokumentumfilmet mutattak be pont a Stratkomról Varsóban. Az Európai Parlament információs pontján óriás érdeklődésre tartott számot számos különböző csoport részéről, és trollokkal is megtámadták az eseményt. A tegnapi napon exkluzív interjúban, főműsoridőben szerepeltem a Russia Today televízióm. Az ilyen áramlatokat nem akarom kihasználni. Azonban a Stratcom által jelentett fenyegetés nem csökken. Ez rendkívül, ismétlem, rendkívül veszélyes, ijesztő és sajnálatos módon a fiatalok számára vonzó. Sokan fiatal nők is délre utaznak, iszlám szervezetekhez csatlakoznak, és kalandot keresnek. Meg kell találnunk az eszközöket, arra, hogy egységességet és ellenállást mutassunk, és mindkét problémával fel tudjuk venni a harcot. Kérem a kollégákat, hogy hasonló, kiváló szellemben működjünk együtt a jövőben is. Még egyszer köszönetet mondok az árnyék előadóknak. Kivétel nélkül mondhatom, hogy egyszerűen kiválóan tudtunk együtt dolgozni, nagyon inspiráló volt ez a közös munka. Valaki azt mondta nekem, hogy az egyik frakció, a GUE, szeretne egy kisebbségi jelentést benyújtani, mert úgy érzik, hogy az ő munkájuk a kompromisszumban nem tükröződik eléggé. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót, először Ubránó úr. Parancsoljon. Um, um. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, és egyetérteni vele abban, hogy nem Oroszországra és az iszlám államra akarunk mutogatni, hanem a propagandáról kell beszélnünk. Röviden fogalmazván, itt két, tehát háborús propagandáról van szó, és két szereplőről, egy propagandáról és két szereplőről pontosít a tolmács. Nos, azt gondolom, hogy a jelentés nagyon jól megfelel a céljának. Tudom, hogy az EU ellenes propagandának rendkívül összetett a kérdésköre, és elég sok port kavarhat fel. Persze azt is értem, hogy egyes frakcióknak miért van több időre szükségük, hogy ezzel foglalkozzanak. De mindezeken túlmenően abban egyetérthetünk, hogy az EU ellenes propagandáról szóló jelentésre mostanában szükség van. Az EU egyértelműen a félretájékoztatás tömeges jelenségével találkozik, legyen az állami vagy nem állami szereplők részéről. Ezért biztos vagyok abban, hogy a nyári szünet után sikerül majd megállapodnunk, és új üléseket fogunk szervezni. Az utolsó üléseken lehet majd véglegesíteni a jelentést. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a szakbizottságunk és a parlament is többször szavazott már meg olyan jelentést, amelyben utalunk a propagandára és a félretájékoztatásra. Tehát egy ilyen teljes körű jelentés ugyanerről a témáról nagyon is logikus következő lépés. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az, az elnök. Eugen Freudnak adom meg a szót. Köszönöm, Mihály. Köszönöm szépen. Hogy is fogalmazzak? Érdekes tapasztalat volt számomra, mert most először voltam árnyékjelentéstevő. jelentéstevő. Ennyire tekintélyes nő, Margaret Thatcher alias Anna Fotiga volt az ellenfelem, és nem volt könnyű ellenfél. De azt gondolom, hogy a lehető legjobban sikerült együttműködnünk, és szeretnék köszönetet mondani ezért a rendkívül sikeres együttműködésért. Most ettől eltekintve mégiscsak van még néhány olyan kérdés, amelyben nem sikerült teljesen megegyeznünk. Az első kérdés, amely számomra továbbra is problémás, az, hogy hogyan lehet az orosz és az iszlám állam propagandáját egy jelentésbe összekötni. És ezt az elejétől hangoztattam. Amit mi tenni fogunk, mert egyelőre ez nem nyilvános ez a jelentés, az az, hogy az iszlám államot ugyanarra a szintre hozzuk, mint ahol Oroszország van. És ezáltal valami, ami ellen mindig küzdünk, és ez az EU-s politika is, hogy az iszlám államot ne államként vagy államhoz hasonlatos intézményként tüntessük fel. Látom, Fotiga képviselő ön rázza a fejét, de ettől függetlenül még mindig nem látom, hogy hogyan fogjuk ezt a problémát megoldani. Úgy, hogy az önérvelése és az én érvelésem is helyet kapjon ebben. Még néhány kérdésről szeretnék beszélni. Fontosnak tartom, hogy a propagandát úgy definiáljuk, hogy minnyájunk számára egyértelmű legyen, hogy mit is értünk ez alatt. Tudnunk kell azt is, hogy az Európai Unión belül különböző vélemények léteznek arra vonatkozóan, hogy a propaganda a tagállamokban a polgárokat hogyan fogja érinteni. Megkülönböztetést kell tennünk a rossz propaganda és a jó információ vagy tájékoztatás között. Úgy gondolom, hogy fel kell derítenünk, hogy pontosan az embereket hogyan is érinti ez a jellegű propaganda. Ön az imént a bevezetőjében említette, hogy a Sputnik komolyan érdeklődik, vagy érdeklődött tegnap a film bemutatóján. Nem a filmről beszéltünk? Mindegy. A lényeg az, hogy a mi munkánk iránt nagyban érdeklődnek. és én még mindig nem látom, hogy ez milyen konkrétumokban valósult meg. Ön lehet, hogy a Sputnik honlapját ellenőrzi, de hányan mások teszik ezt meg? Én nem vitatom azt a tényt, hogy ezt megteszik. A kérdésem az, és azt szeretném itt felvetni, hogy ki figyel erre oda? Konkrétan. Megint csak tehát nem azt akarom mondani, hogy senki sem foglalkozik ezzel. Én csak azt mondom, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mennyire fontos ez a jelenség, mert soha nem mértük fel. Soha nem készült felmérés, amely alapján mondjuk kiderült volna, hogy Jézusom, 10 millió lengyel nézi a Sputnikot nap mint nap? Nem tudom, és szeretném, hogyha erről többet tudnánk, még mielőtt lépnénk. Végül pedig, mivel a múlt hét, most a nyári szünet előtti utolsó hetet írjuk, és a nyári szünet utáni első napon már foglalkoznunk kell ezzel a témával, és még mindig vannak nyitott kérdések. A kérdésem az, hogy egy vagy két nappal legalább elhalaszthatnánk-e az első héten a nyári szünet után a határidőt. Mert mától augusztus 28-29-éig nem fogjuk megoldani ezeket a kérdéseket. Több időre lenne szükségünk, hogy ezeket végig gondoljuk. Köszönöm szépen. Ja, yeah, um... Kolléga. Thank you, Chair. Austericsit kollega. Nagy öröm volt számomra, hogy ezt a nagyon érdekes munkát elvégeztük. Óriási kihívásokat is jelentett persze, viszonylag új a kérdés. Talán el tudjuk fogadni a kiberbiztonság az energiabiztonság gondolatát, senki sem kérdőjelezi ezeket már meg. De sokan közülünk nem hisszük azt, hogy az információs biztonság vagy a független információnak is le, van biztonsági szempontja. És köszönöm Annának a saját kezdeményezésű jelentést, mert rendkívül jókor jelent meg. Éppen elkezdtünk gondolkozni, vitázni, egyetérteni, külön véleményt mondani bizonyos kérdésekről, és most végre itt van az asztalon. Semmi ok nincs arra, hogy akár ejtsük, akár késleltessük azt, hogy kihívásként tekintsük a félrevezető propagandát. Nagy öröm, hogy végre megszűnik már. A propaganda nem demokratikus, autoriter, elnyomó és terrorista szervezetek eszköze, hogy minél több embert érjenek el. Az országainkban vannak műsorszórók, állami műsorszórók, de elfelejtetjük, hogy mit jelent az állami televízió vagy rádiócsatorna. Vannak olyan országok közelben, ahol törvény és gyakorlat értelmében is ez a valóság. Ezért egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy az állami televíziónk televíziót az ország vezetői olyanok irányítják, akiknek az az érdeke, hogy tudatosan propagandát félrevezető információt terjesztenek. Kedves kollégák, semmi különbség nincs szerintem az állam és a nem állami partnerek között az információban. Rengeteg technoló- a modern technológiával nagyon könnyű elérni az embereket. Egyszerűen csak pénzkérdése. És hogyha nyomon követjük a nem demokratikus államokat, a terroristák, terrorista szervezeteket, amelyek bizonyos régiókban vannak, onnan működnek, azok igenis a propagandára nagyon figyelnek, mert ez a hibrid háborújuk egy része. A félretájékoztatás egy időbomba, időzített bomba. Soha nem lehet tudni, hogy mikor robban fel. Belehatolnak az agyba, agymosást végeznek, és aztán előkészítik tulajdonképpen a hibás döntések vagy percepciók számára a táptalajt. Azt hiszem, senki nincs a Földön, aki nem használná az információt. Mindannyian használjuk. Így a propaganda ezt az emberek gondolatainak befolyásolására, befolyásolására használják az EU propaganda biztos, vagy olyan tisztviselő, ne, nincs olyan tisztviselő EU szinten, aki ne figyelne erre a gondolatra. A propaganda kockázatát is azonban érzékelnünk kell, ha ezt nem tesszük, akkor önmagunkat csapjuk be. A kompromisszumok, amelyekre jutottunk, illetve a szöveg maga talán más kellene, hogy legyen, hogyha szavazásra bocsátjuk a szerkesztők, valószínűleg le rövidítenék, de a lényeg a lényeg az alkalmas arra, hogy további vitát indítsunk el ezzel. Sőt, a független elfogulatlan és szabad újságírást Európában és a szomszédságban támogatni kell. Ez az Európai Unió alapértékeinek része. Ezért ösztönözzük az önszabályozást ezen a piacon. Ne legyen nagy testvér, nagy szabályozó a médiák fölött. Ezért javasoljuk azt, hogy legyen egyfajta uniós irányelv, lehet, hogy módosítani kell, de jogi eszközökre van szükség, nem ideológiaiakra, de jogi eszközökre ahhoz, hogy eh, összehasonlítható, objektív és szabad információáramlás valósuljon meg. A, csúcs, a NATO csúcs eh, épp most ért véget Varsóban, meg kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg a nyugati intézmények egyre jobban együttműködnek társadalmaink biztonsága érdekében, ezért értékeljük nagyra a NATO kiválóság központját, amelyet Lettországban nyitottak meg, a keleti stratkomot is támogatjuk, amely a legmagasabb szakértő alapú csapat bizonyos propagandaeszközök felismerésére, hatástalanítására, amelyen minket akarnak elérni. Tisztában vagyok azzal, hogy sok mindenkit lehetne mondani, de Jessica Áró, a, egy finn állami műsorszóró, és Marika Arden, a, az SDF német csatorna alkalmazottai bátor, szép, bátor és abszolút profi független újságíró ők, akik, akiknek saját története van magannak, hogy, hogy hogyan fenyegették tették hiteltelenni, illetve hogyan mutatták be őket szinte a legrosszabb újságíróként. De hogyha csak ha meghallgatjuk őket pedig, akkor nagyon erős üzeneteik vannak. Nem szabad tovább tagadni az ellenséges propagandát. Minél inkább ezt tesszük a nyugati társadalmakkal szemben irányuló propagandát, minél tovább tagadjuk, annál gyengébbek leszünk, és nem lesz semmiféle jogunk arra, hogy reagáljunk. Kedves kollégák, ma nagyon érdekes esemény lesz amelyet itt a parlamentben szervezünk, a Magnitsky ügy filmjét vetítik le, amely egy újabb próbálkozás arra, hogy Szergej Magnyecki emlékét bemocskolják. Úgy gondolom, hogy ez is egy propaganda és félre tájékoztatás eszköze. Azok, akik ezt a filmet készítették, saját célt közete, követek Szergei Magnyitszki emlékét el akarják törölni. Ha tagadjuk a propagandát, akkor vegyük úgy, ahogy az van. De én nem fogom ezt elfogadni soha. Minden esetre még egyszer szeretném Anna saját kezdeményezését megköszönni. Köszönjük szépen, Rebeka Harms asszony. Először is én is szeretnék Fotiga asszonynak köszönetet mondani, mert mindenki érti, hogy miről van szó. Számunkra, akik demokráciát képviseljük európai szinten, akik mindig védtük a média szabadságát, a pluralizmust, nem könnyű erről beszélnünk, olyan problémákról, amelyekről látjuk, hogy egyre növekvő gondot jelentenek. Nagyon jól szervezett propaganda zajlik az egyik szomszédos országban. Nincs értelme tagadni, hogy szervezett propaganda támadást intéz az orosz, intéz Oroszország az Európai Unió ellen A vitában a frakciónk számára a fő gondolat az volt egyrésztről, hogy ne feledkezzünk el az, az egyensúlyról. És ne újabb konfrontációhoz vezessen az, hogy megpróbálunk fellépni a propaganda ellen. Mielőtt részletekbe mennék, hadd mondjam el, hogy az elnök úr nem megfelelő módon jellemezte a helyzetet, amikor a külügyi szolgált és Oroszország közé egyenlőség tett. Tehát az iszlám állam és Oroszország közé nem szabad egyenlőséget tenni. Valóban nem egyforma entitásokról van szó, azonban a digitális média felhasználásával hasonló eszközöket használnak. És hasonló mintázatok merülnek fel mindkét entitással való kapcsolatunkban. Tehát ismét és ismét meg kell vitatnunk azt, hogy a propaganda területén két különböző szereplővel, egyébként különböző szereplővel öm, szemben hogyan tudunk fellépni az árnyék előadók közül, és a jelentéstevőt is beleveszem, a jelentéstevő sem akart egyenlőség jelet tenni az iszlám állam és Oroszország közé semmilyen szempontból. Azt hiszem érdemes lenne akkor ezt, ha nem félreértésről van szó, még egyszer alaposan átbeszélni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a jelentésünkkel támogatni tudjuk a Stratcom stratégiai kommunikációról szóló főigazgatóság létrehozását. Ez a kicsi osztály, ami Mogherini asszonyt segíti, jelen pillanatban nem tud megbirkózni azokkal a problémákkal, amiket látunk. Azon túlmenően, amiről most beszélünk, nagyon fontos az, hogy elmélyítsük a megértésünket azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a Stratkom főigazgatóság célja, tagállami szinten milyen lépésekre van szükség, és hogyan tudjuk a kapacitásainkat növelni, hogy megerősítsük a társadalmainkat. Hiszen a félretájékoztatás által leginkább fenyegetettek azok a társadalmaink. A propaganda stratégiája az, hogy szisztematikusan félretájékoztassa az embereket. Néha egész egyszerűen hazugságokról van szó, máskor a bizonytalanság keltéséről időnként hamis biztonságérzetet próbálnak kelteni ezzel az emberekben. Hogyan tudjuk meghúzni a határt az információ és a vélemény kifejezés szabadsága között egy oldalról, és a szisztematikus dezinformáció között más oldalról, különösen Oroszország kontextusában, ahol és amikor a Russia Today számára dolgozó emberek szervezetten végzik ezt a munkát, illetve a Sputnikkal kapcsolatos dolgozókra gondolok még. Tehát van-e probléma a propagandával, vagy nincs? Mit gondolnának akkor? hogyha mondjuk egy orosz városban, ahol problémák merülnek fel, mert elégedetlenek az emberek, nem tetszik nekik az a politikai döntés, amit Moszkva hozott, mit gondolnak, mit történne? Ha mondjuk német vagy európai hírügynökségek oda mennének, és 40 újságírónak munkát ajánlanának, hogy ellenvéleményt fejtsenek ki azzal kapcsolatban, amit Moszkva csinál. Egyébként egyáltalán lehetséges lenne ezt e Oroszországban megcsinálni? Mi itt Európában nagyon nyitottak vagyunk. A média tevékenysége szempontjából is nagyon nyitottak vagyunk. Ma azt hallottam, azt a hírt, nem tudom, hogy ez igaz vagy nem, hogy a Sputnik új pozíciókat ajánlott fel új álláshelyeket 40 újságíró számára edinboróban. Vajon miért csinálják? Talán azért szükséges, mert a média szabadságát kell elősegíteni Skóciában, különösen a Brexitről szól népszavazás után. Nem eléggé szabad a média Skóciában? Vajon ezért van, van erre szükség? Miért? Miért szánnak ennyi pénzt arra, hogy az újságíróik mindenhol jelen legyenek az Európai Unióban. Hogyha az otthoni műsoraikat nézzük, tehát az orosz média műsorait Oroszországban, azt látjuk, hogy óriási szakadék van a különböző információforrások között. Az ellenpropagandát propagandával ellensúlyozni nem tudjuk mennyire lehet, de mindenképpen azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság és az Európai Uniós kormányok komolyan vennék ezt a helyzetet, és a társadalmainkat megerősítenék, lehetővé tennék azt, hogy független és jól végzett újságírói munka révén tájékozódjanak az emberek. A vita még nem zárult le, még a problémák sem zárultak le. Az ányék előadói munkában is azt tapasztaltuk, hogy a folyamatnak még csak az elején járunk, és egyre több jelentés vagy eszvecsere fog ezzel a témával kapcsolatban a jövőben is felmerülni. Köszönöm szépen. Köszönöm, járom és Tetin kapszót. Michael, that's Thank you for the floor. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Fotiga képviselő koncepciója az, hogy mindkét fenyegető információt bevegyük a jelentésbe. Oroszországot és a fundamentalista, iszlámista erőket másrésztről. Nos, én ezt támogatom. Ugyanakkor ezen két veszély között van egy nagyon komoly különbség. Különösen, ami az információs háborút illeti. Az iszlám állam, a talibánok és más iszlámista erők is sokkal kevésbé használják fel az információt, mint az oroszok, és sokkal rövidebb időszakról beszélünk velük kapcsolatban. Ami az orosz információt illeti, leginkább Európát célozzák meg vele, és tudjuk azt is, hogy már száz éve tart. Jövőre lesz száz éve, hogy Oroszországban a szovjet forradalom, októberi forradalom megtörtént. És ez volt a kiinduló pontja annak a száz éve tartó információs kampánynak, amelynek az elemei a Molotov-Ribbentrop paktum volt, a Katyini tragédia, és állandóan érezhetjük azt, hogy az orosz félretájékoztatási erőfeszítések minket érnek. Rendkívül szofisztikált módszereket használnak, amelyekkel évekig használta a KGB ezen módszereket, most pedig az FSB. Egyszerűen a KGB egy előretolt helyőrségéről beszélhetünk. Ugyanazon módszereket alkalmazzák az FSD-ben most, mint a KGB korábban. A hazugság az orosz politika szerves részét képezi és emiatt semmilyen szégyenérzetet nem éreznek a legfelsőbb vezetők sem Oroszországban. Ezért gondolom azt, hogy fontos, hogy a jelentés kiemelje, hogy ami az információs veszélyt illeti, az sokkal nagyobb Oroszország részéről, mint az iszlám állam részéről. Az iszlám államnál más a fenyegetés. Azzal fenyegetnek minket, hogy szörnyű, erőszakos háborút vívnak ellenünk. több százezer menekültet hozatnak be Európába, de ami az információt, a tájékoztatást illeti, azzal kapcsolatban egyértelműen és már régóta Oroszország a legnagyobb erő. Szeretném ezzel kapcsolatban a 16-os kompromisszumra felhívni a figyelmüket. Portman, a Stratcom vezetője, a Stratcom vezetőjével találkoztam, és beszéltünk arról, hogy az EU erőfeszítéseit nem kíséri megfelelő finanszírozás arra, hogy az orosz propaganda ellen kiállhassunk. Azt mondta nekem, hogy nem állhatunk ellen az orosz propagandának, ők rengeteg pénzzel rendelkeznek, mi pedig semmivel. Ezért a 16-os kompromisszumban üdvözölném, hogyha kimondanánk, hogy szükség van arra, hogy külön költségvetési tételt hozzunk létre, amely legyen az a Stratcomnak vagy más egységnek finanszírozást ad. Fel kell, hogy ébredjen az Európai Unió. Ki kell, hogy mondja, hogy itt egy adott összeg, ez a propaganda elleni fellépésre felhasználandó. Köszönöm. Juri, Jurek kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, meg vagyok milyen győződve arról, hogy nagyon fontos jelentés van előttünk, nem csak a biztonságunkat, a külpolitikai érdekeinket szolgálja ez a jelentés, hanem úgy gondolom, hogy nagyon fontos országaink erkölcsi egysége szempontjából is. A tízes kompromisszumos javaslatot tartom fontosnak, de ezt megelőzően hadd mondjam el, hogy a posztkommunizmus nem, nem is vagyunk tudatában annak, hogy most kétféle struktúrát, nem egyenlő struktúrát akar bevezetni. Először a, az, a hatalom tulajdonosai most az, elitet, az elit, és ez az elit gyakorlatilag monopól helyzetben van, hatalmi monopól helyzetben, Oroszország esetében ez egyértelmű. Tulajdonképpen gyökértelené akarják tenni a, az állampolgárokat, a lakosságokat, ne, ér, ne értsék a nemzetközi politikát, saját politikáját, ne tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Az orosz propaganda pontosan ezt teszi ma, és Oroszország ezért beszél folyamatosan az agresszív nyugatról. Ez az a mítosz, amelyet fenn akarnak tartani, azt mondják, hogy a nyugat meg akarja támadni Oroszországot, hatalmát fönn akarja tartani. A jelentés tízes kompromisszumos javaslatában arra emlékeztetünk, hogy ez a fajta gyökértelenné tétel folyamata az, amit látunk. Tehát a saját kultúra elfelejtéséről van szó, pedig támogatni kellene ezt a kultúrát, hogy az emberek visszataláljanak saját kultúrájukba. Nagyon fontos, hogy ezt a kompromisszumos javaslatot Kovacsev úr módosító javaslatával együtt nézzük, hiszen teljesen konkrét követeléseket tartalmaz ez a bizonyos kommunista bűncselekményekkel kapcsolatos emlékeket fenntartanak. Ez az az igazság, tudnélik, az igazság az, ami a leginkább megvéd a propagandától. A kompromisszumos javaslatban azonban szerintem valami mást is bele kellene venni, mégpedig azt, hogy az orosz hatalom elitje a szovjet struktúrákra nyúlnak vissza, és legit, úgy azzal legitimálják hatalmukat, hogy a lakosságot folyamatosan arra emlékeztetik, hogy a régi hatalmat, a régi szovjet hatalmat építik újra. Ezt, ezzel tudatá, ennek tudatában kell lenni. Tudatában kell annak lenni, hogy a szovjet emlékek megsértésevel kapcsolatos mindenféle félelem továbbra is él nagyon sok helyen. Ezt a dokumentumokban mind el kellene mondani. A Szovjetunió agresszív hatalom volt, háborúkat indított, megtámadott más országokat, területeket, és ez a hatalom 50 éven keresztül a tagállamok felének nem engedte meg, hogy európai szinten normál módon működjön együtt. Úgy gondolom, hogy a, az orosz nyilvánosságot is tájékoztatni kell erről. Sokat beszélünk Oroszországról, ami jó is, de nagy kár pontosan az oroszok miatt, hogy a Szovjetunióról keveset beszélünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba haladunk, és, és köszönöm az együttműködést. Thank you very much. And lastly... Köszönöm szépen. Weigel úr végül. Köszönöm szépen. E, rendkívül érzékeny ez a kérdés, és nagyon nagy figyelem, figyelmet kell fordítsunk, hiszen a legszélesebb értelemben vett tájékoztatást befolyásolja, stratégiai félrevezetés az, amiről szó van. Az európai kül- és biztonságpolitika, az európai biztonsági érdekek forognak kockán, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a dokumentum kiinduló pontja nem helyes. Meg is mondom miért. Nagyon sok érzelmi oka van. Különböző formában érzékeljük az Európai Unió helyzetét, a, a szomszédság helyzetét, és azt hiszem, hogy ez a fajta, ezt a fajta érzékelés, percepciót nem szabad az IS-szel egy szintre hozni, ami ugye egy egészen más komoly fenyegetettség. Vannak félreértések, a politika és diploma, amelyeket politika és diplomácia eszközeivel kell megoldjunk, és be kell azt is bizonyítsuk, hogy meg tudjuk ezt oldani, de Daesh. De a daesh ehhez ennek semmi köze nincsen, éppen ezért nem szabad párhuzamot vonni. Sokkal több időt kellene fordítanunk erre a jelentésre. Nem szabad párhuzamosan információs technológiáról, információs stratégiáról beszélni, mert ezzel tulajdonképpen magával a propagandával tudnánk szembe helyezkedni. A nem kormányzati szerveket tud, eh, hogyha használják ezeket a technológiát, akkor azt mindig nagyon ügyesen teszik. A demokratikus, a fejlett demokratikus államokban ennek megvan a maga rendszere. Ha rajtunk múlik, múlna az, hogy hogy kizárjuk a téves információnkat a politikánkból, és hogyha ezeknek a hatását is ki akarjuk zárni, akkor valóban jogos lenne megvizsgálni, hogy itt mi történt. Mit tett az OKIP? Mit tett annak érdekében, a UKIP mit tett, hogy, hogy többséget szerezzen, és a kilépés pártiakat erősítse. Félretájékoztatott a televízióban is egyértelmű volt ez. Amikor Donny Blair-t interjú volták, bevallotta, hogy hibás információk alapján támogatta az iraki beavatkozást, és azóta más tájékoztatás, más információ alapján sajnálja az akkori döntését. Ha nem történtek volna meg a megtörténtek Irakban, Líbiában, akkor egész más lenne a helyzet. De ne gondoljuk azt, hogy a manipuláció a saját demokratikus államainkból származó demokráció, más lenne, mint a totalitárius rendszereké. De a, a téves információ továbbra is téves információ, és annak a következményeivel is, a következményeit is vállalni kell. A rendelkezésünkre álló időt ki kellene használjuk arra, hogy az Oroszországból származó téves információkat besoroljuk. És úgy gondolom, hogy nyugaton, a nyugati országokban megvan a jó ok van arra, hogy öntudatosan megfelelő információkkal, amelyek eh, szembe menjünk az Oroszországból ránk zúduló információval. Úgy gondolom, hogy mindez világos, világos, hogy mi a szisztematikus manipuláció, de nem hiszem, hogy ez fenyegetést jelentene, legalábbis én nem érzem. Csak mosolygok ezen, csak mosolygok a manipuláció na, manip, naivitásán az esetek többségében. Az Európai Unió imázsa jelenleg nem igazán jó, és az egyik feladat az információkért felelősek egyik feladata pontosan az, hogy mindenki szemét felnyissák otthon, hogy itt az Európai Unióban végre ne félrevezető módon beszéljenek mindig feketén és sötéten az euról. A nemzeti e, a szint e, az Európai Uniót vádolja a nemzeti képviselőket. Én arra szólítottam fel, hogy végre már ne arról beszéljenek, hogy az EU-nak nem szabadna korruptnak lenni. Én nem vagyok korrumpált, és nem igazán értem, hogy miért kellene nekem szégyelnem magam amiatt, hogy az EU most milyen helyzetben van. Nem hiszem, hogy ellenpropagandában kellene gondolkoznunk a védekezés, hogy védekezzünk egy olyan állammal szemben, amely a médiaszabadsággal, sajtószabadsággal, súlyos problémákkal küzd. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a, um, az oroszországi kapcsolataink um, eltérőek, és másként érzékeljük a különböző országokban ezeket, és éppen ezért igyekeznünk kell toleránsnak lenni. Köszönöm szépen Weigel kollégának, és bár részrehajló vagyok, mégis megpróbálok pártatlanul elnökként eljárni, és csak kérem Fortiga asszonyt, hogy néhány percben foglalja össze a véleményét, hiszen már itt van a következő napi rendi pontunk is. Köszönöm szépen. Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett az eszmecserében és megosztotta velünk gondolatait, az aggájait. Ez a vita is mutatja, hogy rendkívül komplex kérdéskörrel kell foglalkoznunk. Mindazonáltal, annak ellenére, hogy a fenyegetésnek milyen hatásköre van, és hogy milyen mértékű problémáról van szó, és nem állami jellegű ellenfélel idézőjelben is szemben állunk, különösen gondolok a Daesh. Különösen Oroszországra fókuszál a jelentés és a mi fellépésünk is, mert itt egy állami fellépésről van szó, az oroszok részéről, ami annyi zavarba ejtő információt és koncepciót jutat el a mi mindennapi életünkbe, ami megmutatja azt is, hogy még az eljelentésről szóló munkánk alatt is a mindennapi média anyagokban az orosz befolyás még a tiszteletre méltó médiumokban is nagyon megjelent. Ez is azt mutatja, hogy milyen komplex hálózatuk van, és ez befolyásol bennünket, akár tetszik, akár nem. Freund úr beszélt a Sputnikról, az én megjegyzéseimet továbbvive, és kétségbe vonta ennek a médiumnak a hatását. Bár sok országban jelen van, noha Lengyelországban nem. Rossz hírem van ön számára, Lengyelországot és Ausztriát épp úgy befolyásolja ez a médium. Nem azért, mert annyira nagy hatalma lenne, de ahogy a Stratcom East munkacsoport, ami a külügyi szolgálaton belül helyezkedik el, feltárta. Az ilyen jellegű médium arra szolgál, hogy nagyon sok más médium számára rövid anyagokat készítsem, amelyek ezeket a híranyagokat továbbadják, terjesztik ellenőrzés nélkül ezért is nagyon fontos a minőségi ö, újságírás iránti igényünk. Ez közös volt bennünk, és ez nagyon fontos. Mivel a további munka, ami már remélhetőleg a Stratcom főigazgatóság fog végezni, abszolút fontos, hiszen referencia pontot tudnak szolgáltatni, zsinór a méltányos újságírás és tisztességes újságírásnak, és le tudják leplezni a manipulációt. A Sputnik, és nem a lengyel nyelvi verziója, a mi csoportunkon belüli fejleményekről is tájékoztatást kapott. Az egyik európai parlamenti szakértő névvel megjelent az ő anyagaikban, és ezt más médiumok is átvették, már nevek említése nélkül. Így lehet manipulálni a hálózatot. Nem csak egy médiumról van szó. A Sputniknak magának nincs több milliós olvasótábora, de azok a hírek, amelyeket ők generálnak, nagyon sok olvasóhoz és hallgatóhoz eljutnak a hálózaton keresztül. Köszönöm mindenkinek a részvételt a vitában. Az AFET titkársága fogja megmondani, hogy a menetrendünk hogy fog kinézni a jövőben. Szeretném bátorítani őket, hogy a lehető leghamarabb fogadjuk el ezt a jelentést. A legtöbb problémában már sikerült megegyezésre jutni, és Harms asszony javaslatát is figyelembe véve el fogjuk olvasni még egyszer a szöveget, hogy esetleg tudunk javításokkal élni benne. Lehet, hogy valóban nem evidens, hogy sikerült Oroszország és egy nem állami jellegű szereplő között megfelelő különbséget tennünk, de a módosító indítványokkal szerintem evidensé fog válni, hogy ezt a két szereplőt teljes mértékben máshogy közelítjük meg. Mindazonáltal fontos, hogy a területünkre érkező fenyegetésekkel bárhonnan is érkeznek, és bármilyen szereplő felől érkeznek, foglalkozzunk illetve meg kell mutatnunk az ellenálló képességünket. Figyelembe véve, amit Harms asszony mondott ezekről a fellépésekről, amik Skóciában történnek, mi mindannyian politikusok vagyunk, és előre látjuk a forgatókönyveket. Az ilyen jellegű lépések nagyon veszélyesek. Úgyhogy nagyon is időszerű, és rendkívül fontos, hogy most megmutassuk, hogy egységesek vagyunk, és hogy választ tudjunk felmutatni e problémára. Az Európai Parlament szempontjából egy ilyen jellegű jelentés elfogadása nagyon jó válasz ezekre a fenyegetésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fotiga asszony. Szeretném hozzátenni, hogy az AFETI-ben a szavazás augusztus 30-ára van előirányozva. Meglátjuk, hogy amikor erre a dátumra eljutunk, hogy ezen a keddi napon, augusztus utolsó kedjén valóban sorra tud-e kerülni a szavazás. Köszönöm szépen a vitát, és most tovább lépünk a következő napi rendi pontunkra. Ez nem más, mint az AFET által megrendelt tanulmány ismertetése az EU északi sarkvidéki politikája regionális kontextusban címmel. Engedjék meg, hogy üdvözöljem a Stang urat, aki az Európai Unió biztonsági tanulmányok osztályának a Párizsi központjában dolgozó kutató. A tanulmánytervezetet a képviselők megkapták, most üdvözlöm Önt, és át is adom a szót. Here today to uh, present the results of... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy bemutathatom most Önöknek a tanulmány eredményeit. Regionális kontextusban az északi területekkel foglalkozó tanulmány nem az összes északi sarkvidéki politikát érinti, de a közelmúltbeli jelenségeket vizsgálja, és kicsit a közelmúltbeli közlemény után érkezik ez a bizottság részéről. A bizottság és a főképviselő közös közleményt adott ki idén az év elején az északi sarkvidékről. Nos, röviden, ami az előadásom szerkezetét illeti, mindenki felveheti a kinyomtatott példányt itt az asztalról. Tehát először is az északi sarkvidékről fogok röviden beszélni, aztán az EU erre vonatkozó politikájáról, majd a nemzetközi kihívásokról, kormányzási kihívásokról, és a biztonsági és energetikai kérdésekről is, még mielőtt néhány következtetést levonnék. Az elmúlt évtizedekben több fontos tendencia merült fel az északi sarkvidékkel kapcsolatban. Természetesen az egyik az éghajlatváltozás, és ez nagyon komoly kérdés lesz a jövőben, és zavart fog okozni, és biztos, hogy a térségben élő lakosságot is nagyban érinti. Nagyon komoly, hosszú távú kihatásai lesznek. A második tendencia az erőforrás fellendülés, a kőolaj, a földgázárak felemelkedése az egész világban. Ez egy globális tendencia, amely nagymértékben kihat az északi sarkvidékre is. 2015-ig nagyban megemelkedtek az árak, utána pedig nagymértékben lecsökkentek. Tehát amíg az erőforrások ára nagyon magas volt, addig nagyon komoly remények merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ez milyen jelentőséget adhat majd a térségnek, és most, hogy az árak lecsökkentek, az ezzel kapcsolatos elvárások is, és a nagy projektek most már visszavonulnak a térségből, tehát ez a nagy boom feltörekvés ez mostanra megfordult, és ami az orosz északi sarkvidék demográfiai változásait illeti, Oroszország fedi le a térség egyik felét, de a többi részen a nem orosz részen csökken a lakosság, az amerikai és az európai részeken stabil, 0,1%-a az EU lakosságának az északi sárkvidéken élők része. De összességében az urbanizációs kérdések és a kisebb rurális közösségek fenntarthatóságának a kérdése is felmerül, felmerülhet hosszú távon. És megint csak a klíma kihatása meg igen komoly lesz majd erre. A változó helyi önkormányzati helyzet szintén figyelemre méltó. Az európai északi sarkvidéki államokban félig letelepedett lakossági csoportokról beszélhetünk, az inuitok nál az önkormányzati szisztéma megerősödik, és összességében az északi sarkvidéki térségbe beleszólásuk van ezen közösségeknek. Ez igaz az EU-ra, a tagállamokra és más északi sarkvidéki államokra is, hogy stratégiákat, politikákat fogalmaznak meg. Ez relatíve új jelenség. 20 évvel ezelőtt még senkinek nem volt a térségre vonatkozó stratégiája, mostanra ez igen divatossá vált. De persze nem minden új, nagyon sok folyamatosság van is 30-50 év múlva még a legrosszabb éghajlatváltozási forgatókönyv alapján is továbbra is az év egyik felében rendkívül hideg lesz ez a térség, és nagyon távol esik ez a Föld sok részétől, tehát azért vannak folyamatosságok is, nem csak új dolgok. Ami az EU új északi sarkvidéki politikáját illeti, 2008 óta van ez alakulóban, amikor is az első munkaanyag a bizottsággal és a parlamenttel megszületett, amely komolyan foglalkozik a témával. Azóta sok projekt és finanszírozás született. Meg kell említenünk, hogy ami a kulcs prioritásokat illeti az EU részéről a térséggel kapcsolatban, azok állandóak maradtak. Ezeket, ezekben az ottani tagállamok Dánia, Svédország, Finnország egyetértenek, és a többi északi sarkvidéki állam is, Kanada, Egyesült Államok, Oroszország Izland és Norvégia. Tehát az éghajlatváltozásra, a környezetvédelemre kell koncentrálni, a fenntartható környezetre, a nemzetközi együttműködésre. És ezen prioritások mindig megjelennek, amikor Kanada vagy az Egyesült Államok elnökölte a legutóbbi északi sárvidéki tanácsot az elmúlt években ugyanezen dolgokra koncentrálnak, tehát azért nagy mértékben az együttműködés területei közösek. Ez nem meglepő, hiszen nagy mértékben az északi sarkvidék modellértékű, ami az együttműködést illeti már sok éve. Ami az EU szerepét illeti. Az északi sarkvidéki államok és EU tagállamok támogatják azt, hogy az EU ott aktív részt vállaljon bizonyos tagállami stratégiákban és politikákban van egy kis különbség, hogy ők biztonsági kérdésekre koncentrálnak, geostratégiai kérdésekre, amely a bizottság közleményében nem kap központi szerepet, annak ellenére, hogy a és nem szerepeltek ezen felvetések a parlamenti vitákban sem. Az legutóbbi évtizedekben az EU maga és az intézmények közötti kapcsolat és a tagállamokkal kialakított kapcsolat is változott a Lisszaboni napszerződés következtében. A politika tehát változóban van, még gyerekcipőben jár, és ez azt jelenti, hogy még többet lehet tenni, és még jobban ki lehet használni a lehetőségeket a jövőben. Ami az EU szerepét tágabb értelemben illeti, a legerősebb, legdominánsabb nemzetközi kormányzási szervezet az Északi Sarkvidéki Tanács. Ez nyolc államból áll, hat őslakos csoport képviselteti magát, és nagyon sok megfigyelője is van. Az EU több évvel ezelőtt nyújtotta be kérelmét, hogy megfigyelő lehessen. Ezt felfüggesztették egy Kanadával kialakult konfliktus miatt a széndiokszid kibocsátása kapcsolatban egyebek mellett, és mióta azt megoldották, mostanáig végül is aztán Oroszország az, amely nem akarja az EU-t elfoglalni, elfogadni megfigyelő státuszban más kérdéseknek a következményeként. Általában nagyon sűrű, összetett munkát folytat az északi sarkvidéki tanács, és nagyon összetett a kormányzási rendszer, és relatíve új ez a kialakult szerkezet. A térségnek nem volt korábban geostratégiai identitása a hidegháború végéig, és megint csak nagyon sok lehetőséget nyit ez meg. Az északi sarkvidéki tanács tehát az egyik ilyen struktúra, és aztán van az északi sarkvidéki ötök csoportja, az északi sarkvidéki ötök egy, korábban egy informális csoport volt, a, az Euróarktikus vagy északi sarkvidéki tanács és szoros az együttműködés több szinten Oroszországgal, Or- Norvégiával, Izlanddal, különböző keretek léteznek. Nagyon sok ezekből környezetvédelmi kérdésekre fókuszál, éghajlatváltozási kérdésekre, fejlesztésre, tehát ezek inkább alacsony szintű együttműködési, kormányzási megállapodások. Ez egy elég pozitív kép. kép. Geostratégiai, biztonsági kérdésekről gyakran nem beszélnek, mert ezen szervezetek többsége ezt nem tárgyalja, kivéve az informális északi sárkvidéki ötök csoportját. Ami az északi sárkvidéki tanácsot illeti, nem foglalkoznak biztonsági kérdésekkel, hanem más kérdésekkel foglalkoznak. Ami a biztonsági kérdéseket illeti, komoly kérdés-e ez? A legutóbbi együttműködés a főképviselővel a főképviselő asszony a beszédében elmondta, hogy az északi sarkvidék fontos az Európai Uniós biztonsági kérdésekben, de maga az anyag a biztonsági kérdéseket nem is veti fel. Ez részint érthető, már elmondtam, hogy az együttműködés iskola modelljeként hivatkozzunk az északi sarkvidékre, mások ebből akarnak tanulni, de mindig fennáll annak az esélye, hogy változik a helyzet, különösen mert Oroszország is nagyon fontos szereplő. Az együttműködési modellt korábban az alapján alakították ki, hogy a nemzeti szuverenitást prioritásba osztják be. Kanada, Oroszország, az Egyesült Államok azt mondták, hogy rendben, mi itt vagyunk, maguk közünk, magunk között megoldjuk ezt a kérdést, több biztonsági szereplőre nincsen szükség, mi magunk majd ezt megoldjuk. Ez az általános megközelítés, ami miatt a mostani kormányzási helyzet kialakult. De hogyha megnézzük az elmúlt években a fejleményeket, Oroszország katonai bázisokat alakít, egyre több atomjégtörőt állomásoztat a területen, ezért fel kell vetni komolyabb kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen dominó hatása lehet más kapcsolatbeli helyzeteknek heten a nyolcból a nyolcadik szereplőt szankcionálják, és el tudják képzelni, hogy ez problémás lehet a jövőben. Nos, egyelőre ilyenről nincsen szó, az északi sarkvidéken az orosz fejlesztések nagy részét a státuszkóként lehet értelmezni. Nagyon sokat kell ott véd, megvédeniük az oroszoknak. A stratégiai hozzáférés az Atlanti-óceánhoz, az atomtenger alatt járóhoz, tehát ezt a területet maguknak le kell fedniük, és nem feltétlen offenzíve járnak ott el. Ha megnézzük a térképet és hogy hol vannak a taktikai, stratégiai manőverek célpontjai, hát nem az északi sarkvidék az, ahol ez várható. Mióta Oroszország anektálta a Krimfélszigetet az elmúlt két évben, és szankciókat bevezettek, az északi sarkvidéki kérdésekben sikerült előlelép, előrelépni, például az ezzel kapcsolatos tengerészeti kódexet sikerült elfogadni, egy parti őrséget valódi orosz-amerikai együttműködéssel, az északi sarkvidéki gazdasági tanácsot kialakították, és az ötök a aktuális kérdésekben megállapodtak, tehát volt már rosszabb is a helyzet. Ami Oroszországot és a biztonsági kérdéseket illeti, most erről többet nem mondanék. Mások beszélnek környezetvédelmi, biztonsági, humánus biztonsági kérdésekről is, és személyes véleményem az, hogy bizonyos szempontokból és körülmények között hasznos lehet az, hogy az északi sarkvidék általában elég fejlett, szuverén államok felügyelete áll, és nem ugyanúgy kell alkalmazni a biztonsági elemeket, mint máshol. Tehát ami az Európai Uniós vagy más stratégiákat illeti, környezetvédelem, éghajlatváltozás, nemzetközi együttműködés, nos ezen keretek már egyébként is lefedik a potenciális környezetvédelmi vagy emberi biztonsági problémákat, úgyhogy nincsen olyan nagy szükség arra, hogy ilyen jellegű kereteket kialakítsanak ezen a területen. Mi lehet az EU szerepe? Biztonsági szereplőként. Nézzük, mi történik Európa déli és keleti területén, a tagállamok mit tehetnek, mit nem tehetnek. Ez persze folyamatosan és gyorsan változik, ahogy a viták különböző szinten folynak. Azt, hogy a különböző fővárosok és Brüsszel között milyen, hol tart a tárgyalás, erről tudok beszámolni. A sarkör olyan szép és békés, amilyen csak lehet, feltételezve, hogy ilyen marad, ez mondjuk a nem a legokosabb megközelítés, jelenleg igen sok vita van. Ezzel foglalkozni kell a stratégiáinkban, intézkedéseinkben. Nagyon röviden a sarkvidéki energiáról és még néhány következtetésről szeretnék beszámolni. Tehát energia. A szilárd üzemanyag, tüzelőanyag még mindig fontos, talán nem olyan mértékben befolyásolta a sarkör fejlődését, mint vártuk volna. Olajgáz Norvégiából és Oroszországból jön az EU-ba, részben a sarkörtől, Norvégia pedig egyre inkább északra megy saját területein is. Minél inkább mennek északra, annál nagyobb valószínű, hogy a cseppfolyósított gáz formájában fogják a gázt szállítani, hogyha ez a módszer kifejlődik, akkor bárhova tudnak a világon szállítani. Tehát, hogyha a sarköri térségben tovább terjednek, akkor sem mi leszünk szükségszerűen az elsődleges felvásárló, bár jelenleg még igen. Az EU függősége az olajgázimportban természetesen megmarad, nem fog egyik napról a másikra megmarad, mindig is külső beszállítókra leszünk utalva nem a sarköri energiaforrás lenne a legfőbb eleme az energiabiztonság megoldásának, de része esetleg a megoldásnak a diversifikálás, a partnerség ezzel a két országgal. Úgyhogy ez továbbra is vitatárgyát kell, vagy a beszélgetés eh, tárgya kell, hogy maradjon. Persze a zöld technológia, a szén alapú technológia, a jobb energiaforrások, eh, különböző energiaforrások északon, ezek mind fontosak, és az, hogy eh, hova fogunk majd a közeljövőben fejlődni a, mm, a hidrokarbon, tehát a vízierőmű, alapú vízierőművek, gáz, továbbra is a gáz szerepét az Európai Unió dekarbonizációs stratégiájában megmarad, de hát ez még vita, bizonytalan pont. Meg kell nézni, hogy a milyen kereslet lesz nálunk és a világon. Néhány Konklúzió az Európai Uniónak mire is kell figyelnie a sarköri térségben. Az egyik dolog nagyon fontos, az, hogy továbbra is a, azoknak az igényeit kell prioritásként kezelni, akik ezen a, a térségben élnek, a partnereinket is beleérve kutatás, fejlesztés továbbra is elsődleges szempontot kell, hogy a szilárd üzemanyagok, egyéb természetes erőforrások továbbra is a gazdaság gerincét fogják képezni, illetve a gazdasági diversifikációs fejlődés részét pozitív erő az EU, és támogatja a, az ottani e, szerepvállalását új intézményeken keresztül, de igen, átlátható e, konzultációs folyamatban is, amiben például a parlament fontos szerepet kaphat. A második dolog a környezeti kérdésekben élen kell járni, továbbra is a volt kanadai tisztségviselők még mindig mérgesek, amiatt, hogy az európaiak védik a saját sark körüket. Nem, tulajdonképpen általában úgy gondolják, hogy jobb lenne, ha befognánk a szákat, mert ők Kanada, nem pedig más ország, ami fölött mi rendelkezhetünk. Pedig a környezeti kérdések nagyon fontosak, éppen ezért nagyon fontos, hogy meghatározzuk a nemzetközi közbeszédnek a hangvételét is, de meg kell hallgatni a túloldalt is. E, persze a kanadai e, környezetvédelemmel kapcsolatos e, szakértők már dinoszaurusznak tekinthetők, de mégis fontos a partner véleménye. Az energia kapcsán is fontos, hogy a sarkör maradjon zöld, nyitott és békés, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt megtartsuk. Végül pedig Fontosnak tartjuk, hogy az európai intézmények intézkedései között nagyobb koherencia legyen. A sarkör viszonylag új szakpolitikai terület, nem sokan foglalkozunk még ezzel, a gyere, kezdetén, kezdet, kezdetén vagyunk, de óriási lehetőség ez. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Azt, ahogy az about szót kiejtette, feltételezem, hogy ön kanadai és mégis így beszél a kanadai kollégákról, nos, hát elnézést a megjegyzésért. De most a képviselőknek adom meg a szót, közben, miközben kérem őket, hogy röviden tegyék fel a kérdést, mert nagyon nagy az elmaradásunk. Jákon Szári asszony. Köszönöm szépen az igen átfogó bemutatást. Néhány évvel ezelőtt Kína rendkívül aktív volt a sarköri politikában. Egy jelentést is kiadtak. Mi jelenleg a helyzet? Érdeklődik-e még Kína? Kína mindenütt ott van a világon, mindenütt aktív. Nem tudom, hogy kiléptek-e a sarkörről, vagy ránk hagyták az egészet, vagy sem. Governance of uh, a másik pedig a sarköri politika irányítása az Európai Unión belül Henry Kissinger híres kérdése alapján. Mi ez a telefonszám, amit a sarköri politikával kapcsolatban a bizottságnál fel kell hívni? Kivel lépjünk kapcsolatba? Mit gondol? Ez, hogy minden rendben van-e ott? A második kérdés pedig Oroszország. Ha jól értem, azt mondta, hogy Oroszország igen konstruktív a, a sarköri politikában, együttműködnek a NATO országokkal, Norvégiával. Mi az oka ennek? Thank you very much. Köszönöm szépen. Lőzing asszony. Ja, vielen Dank. Ich werd, uh... Köszönöm szépen, németül szeretnék szólni. Köszönöm működik minden. Tehát köszönöm az átfogó előadást ebben a teremben, és igazából már szinte sarköri a légkör, legalábbis a hőmérsékletet, ami életi, valóban ez egy multimédiás esemény. Azt mondták, hogy röviden szóljunk hozzá, úgyhogy a különböző környezeti szempontokat most nem is fogom részleteiben tá- vázolni a sarkör környezeti kizsákmányolását, kiaknázását, tehát most mellé, mellőzöm, de a kereskedelmi hajózás is jelentős problémákat okozhat. A térségben erről nem beszéltünk még, és az az összehasonlítás, amit Moldáviával kapcsolatban tett, nos, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az ökológiai egyensúly a sarkörön valóban összehasonlathatatlanul törékeny, és visszafordíthatatlan károk, károkat okozhatunk, olyanokat, amelyeket át se tudunk tekinteni. Annyira komplex, annyira nagy a sarkörhatása más területeken, más ökológiai területekre. Üdvözlöm ezért határozottan, hogy ezt a kérdést tanulmányokban és Mogherini válaszában is hangsúlyozzák. Azt szeretném tudni, hogy mi a véleménye, vajon egy szerződés, az Antarktisz szerződéshez hasonló szerződés amely eh, katonai gyakorlatokat megtilt az Antarktiszon, és amely végül is moratóriumot eh, jelentett eh, a, a föld kincseinek kiaknázására vonatkozóan is. Gondolja, hogy lehetséges lenne egy ilyen kezdeményezés, hiszen ez mind az EU érdeke, mind az ott élő lakosság érdeke lenne, összeegyeztethető lenne egyáltalán ezzel a biztonságpolitikai kérdések. Oroszország biztonságpolitikai szerepéről beszélt, és azt mondta, hogy az EU-Oroszország viszony romlásának ellenére a sarköri régióban az együttműködés jó. Tehát az ukrajna válság sem és más sem rontott ezen az együttműködésen. És ennek ellenére arról beszél, hogy egyre nagyobb katonai tevékenységet összpontosít Oroszország. Ha ezt jól értelmeztem, akkor ezt problémaként vázolta Oroszországgal kapcsolatban. Tehát a NATO tevékenységek, Kanada tevékenységét viszont nem értékel ilyen súlyosan. Pedig szerintem jelentős NATO manőverek is, hadműveletek is vannak, és ez is problematikus. És mindezzel challenge kihívásokkal kapcsolatban a sarkvidéki területeken azért ez problémát jelent. Hogyan értékeli a 2009-es sarköri úti tervet és a, az 1913-as védelmi minisztérium sarkő stratégiáját. Tehát a védelmiét nem az általánost mondom. Köszönöm. Bacsiti úr a következő. Eh, Köszönöm szépen. Az északi sarkori régió valóban nagyon érdekes terület aminek a természeti erőforrásait jobban ki tudjuk aknázni most, hogy olvad a jég. Az olvadás, illetve az erő, rendelkezésre álló erőforrások mennyiségét különböző források máshogy ítélik meg. Bizonyos tanulmányok szerint óriási erőforrás mennyiségek vannak, természeti erőforrás mennyiségek vannak a víz alatt, és persze vannak olyan országok, amelyek szeretnék korlátozni mások hozzáférését az ilyen jellegű információhoz. A kollégám is említette, hogy öt ország nagyon barátságos hangulatban kezeli a térséget, de Oroszország és Kanada között feszültség van. Az oroszok fő célja a katonai mozgósítás az az ő érdekeik védelme a területen. De más stratégiai célkitűzések is lehetségesek, amik ö, ö, magyarázhatják Oroszország nagyobb katonai jelenlétét. Ön hogyan értékeli az öt régióban jelenlevő állam kapcsolata valóban olyan barátságos, mint amilyennek gondoljuk, vagy nem annyira? Hogyha nem, akkor pedig érdemes lenne arra tényre összpontosítani, hogy a biztonsági ö, problémák a régióban esetleg terjeszthetnek a többi térségre is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nekem is volna még egy utolsó kérdésem. Nagyon röviden. Mielőtt az olajárak csökkentek, nagyon sok a jelentést látunk arról, hogy mennyire érdekes ez a terület a további fejlesztések szempontjából a területen. És az a kérdés merült fel bennem, hogy a fő érdekl, érdekelt felek akkor most visszavonultak a, az északi sarkvidék térségéről, vagy kiváró álláspontra helyezkedtek? Vagy hát annyi más tényező és szerepet játszik most a helyzet alakulásában. Mi, mi, mi történik? Hogyan értékeli a helyzetet? Köszönöm. Megpróbálok gyorsan reagálni az összes kérdésre, az utolsóba kezdve, ami a fő energia ügyi részve érdekelt feleket illeti Észak-Amerikában, Alaszkában az összes nagy cég abba hagyta a tevékenységét. A Repsol volt az utolsó, amely kivonult a térségből. Nagyon úgy tűnik, hogy kivonulnak erről a térségről, hogyha az olajárak ismét növekedni fognak, akkor biztos felülvizsgálják majd ezt a döntésüket. Oroszország. A szankciók is hatással vannak az ő fellépésükre, hiszen a nyugati erőforrásokhoz sokkal kevésbé férnek hozzá, és ezért más utakat keresnek, de ugyanakkor más megközelítést alkalmaznak a gazdasági területen, mint mi. A tekintetben, hogy eldöntsék, hogy egy energiaprojekt az érdemese a kiaknázásra, vagy nem például cseppfolyósított földgáz telepeket építenek, Kínával együttműködnek, tehát egy egész mix az ő reakciójuk. Kína. Együttműködnek Oroszországgal az LNG projektben, és vannak most már megfigyelők a sarkvidéki tanácsban. Most már több nem sarkvidéki állam is ilyen megfigyelő szerepet kapott. Kína Oroszországgal együttműködésben az északi tengeri útvonalat szeretnék kihasználni, főleg most, ahogy vonul vissza a jég. Lassabban nyílik meg azonban, lassabban kezdik használatba venni ezt az északi útvonalat a hajók, mint arra az emberek számítottak, apró lépésekben halad ez a fejlődés, de majd néhány év múlva visszatérünk arra, hogy megvizsgáljuk, mennyire fontos ez az útvonal Kína számára. Egyre több erőforrást különítenek erre, de mindenképpen magasabb prioritást élvez a terület, mint a múltban. Még akár tíz évvel ezelőtt sem foglalkoztak egy sor olyan területtel, sor olyan kérdéssel, amely iránt most egyre nagyobb érdeklődést mutatnak. Ami a bizottság és a az északi sarkvidék kérdését illeti, nagyon sok kétoldalú tárgyalás van, ezek tematikus alapúak, az energia szakértők, az energia szakértőkkel tárgyalnak, a környezetvédők a környezetvédőkkel, tehát nagyon gyakran azt mondhatom, hogy nincs egyetlen központi egység, amely az északi sarkvidék területével foglalkozik például. A külügyi szolgálatban is van egy fő, aki ezért felelős, de nincs egy centralizált központi egység az EU-n belül, ami ezzel foglalkozna. A az oroszok nyilván elégedettek nagyjából a status quo-val az északi sakvidék területén, bár a szankciók nagyon komolyan sújtják őket, de az északon konkrét problémáik nincsenek, úgyhogy együttműködőnek mutatkoznak mi. Hát mi is egyébként foglalkozunk velük bizonyos ügyek kapcsán, együttműködünk bizonyos ügyek kapcsán, nemet mondunk más ügyek kapcsán, igen, tehát szelektíven bizonyos területeken együttműködünk. De vannak tárgyalások, például azonban az a terület, ahol megszakadtak a tárgyalások, az egyeztetések, az a sarkvidéki katonai együttműködés területe. Ez megszűnt. A hajózás és a kereskedelem környezeti hatásai. Erről nagyon sokat nem beszéltem, de az európai politikai területek számára nagyon fontos ez a terület. Ez környezeti szempontból egy nagyon is sérülékeny régió. Úgyhogy ez rendkívül komoly probléma, bár az előadásomban nem tértem ki rá részletesen. És bizonytalan az, a kulcs igazából senki nem tudja, hogy mennyire komolyan lehet károkat okozni, hogyha bizonyos közlekedési útvonalakat megnyitnak, vagy szélhidrogének kitermelése megkezdődik. Ezért nagyon fontos az, hogy a fenntartható fejlődésen és fejlesztésen legyen a hangsúly, ami pedig a megállapodásra, szerződésre vonatkozó lehetőséget illeti, nem, senki nem érdeklődik ez iránt, senki nem akar ilyet. A sarki államok harciasan fellépnek ellene, nem akarnak egy szerződést, nem akarnak ilyen rendszert amikor ez a kérdés egyáltalán felmerül, akkor rögtön hátat fordítanak, és egyáltalán nem örülnek, ne beszélni se lehet erről velük. Ami a NATO fellépést illeti a sarki térségben, az amerikaiaknak nem prioritás az északi sarkvidék katonai szempontból, stratégiai fontosságú terület, például a rakétavédelmi szempontból, vagy tengeralattjárók szempontjából, de Alaszkán túl nem nagyon tekintenek. Az oroszok és Svédország, Finnország, Norvégia és az európai sarkvidék kapcsolata. A katonai együttműködés eddig relatíve jó volt, most egy kicsit kezd problematikusabbá válni a helyzet, de még nincs ok arra, hogy aggódjunk Oroszország kapcsán vagy a NATO tevékenysége az oroszokat zavarná, ez sem tűnik egyelőre így. Milyen erőforrások vannak az északi sarkvidéken? Nagyon különböznek erről a vélemények. Ami fontos, a tengeri hatálok relatíve messze benyúlnak az északi sarkvidék térségében, mielőtt problematikussá válnak azok a területek, amelyekről még nem sikerült megállapodásra jutni, hogy kihez tartozik, legalább egy évszázadig nem lesznek hozzáférhetőek amúgy se, mert ilyek fedi őket. Tehát azokon a területen, ahol a szuverenitás meghatározott, ott már világosan meg vannak határozva az állami határok. és hogy Oroszország, illetve a többi állam között tényleg barátságos a helyzet. Ahogy mondtam, volt egy katonai együttműködési fórum, ennek a működése megszűnt. Oroszországról van szó, Oroszország esetében nem lehet egyértelműen látni a helyzetet, soha mindig több tényezőt kell figyelembe venni. Nagyon sok területen hajlandóak partnerek lenni, de hogy nagyon jó cimborák a többi országgal nem de a miniszterek eljönnek a közülésekre, a helyzet, a kapcsolat, tehát egyelőre azt mondhatom, hogy sérülékeny, de egyelőre sikeres. Köszönöm szépen, Stang úr! Biztos vagyok benne, hogy az ön kiváló megjegyzései, illetve ez a tanulmány, amit megkaptunk, nagyon komoly segítséget fog nyújtani a parlament saját kezdeményezésű jelentése kidolgozásakor. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Okay, so we. So the next point has been postponed, which means. That... A következő napi rendi pontot elhalasztottuk, tehát még van egy napi rendi pontunk. a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erőjű eszközökkel kapcsolatos információcsere mechanizmus létrehozása, valamint az erre vonatkozó EU határozott hatályon kívül helyezése. Kukán úrnak, az előadónak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök, hogy ott látom az elnöki pulpituson. Emlékeztetnék rá, hogy egy olyan véleménnyel foglalkozunk, amely a bizottság javaslatát követi, arra a döntése vonatkozóan, amelyel frissítjük a cseremechanizmust a kormányközi szinten az energetika területén. Erről a véleményről már pár héttel ezelőtt tartottunk eszmecserét, úgyhogy most rövid leszek, és túlságosan nem akarok belefonni a részletekbe. 36 módosítót kaptunk, 9-et az előadótól, és 37-et további kollégáktól. Szeretnék köszönetet mondani nekik, hogy ilyetén módon mutatták érdeklődésüket a jelentés irányába. Ami az átláthatóság kérdését illeti, úgy gondolom, hogy ez lehetővé tenni az Európai Uniónak, hogy koordináltabb módon lépjen fel az energiapolitika területén, különösen pedig az energiabiztonság területén. Ebből a szempontból egyetértek a bizottság javaslatával, miszerint a kormányközi megállapodások az energetika területén fontos, hogy a bizottság elé kerüljenek, hogy a bizottság megfeleltetési elemzést készítsen, még mielőtt azokat aláírnák. Tehát az ex ante elv alapján kell eljárni. A tagállamoknak tájékoztatnia kell a bizottságot arról, hogy kormányközi megállapodásról kezdenek tárgyalást energetikai területen harmadik országokkal. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a bizottságot arról is, hogy nem kötelező energetikai megállapodásokat kötnek harmadik országokkal. Ezek a legfontosabb kérdések, amelyeket fel akartam vetni. Ami pedig a beérkezett módosítókat illeti, szeretném elmondani, hogy támogatni fogom azokat, amelyek ezen döntés irányába mutatnak, és annak az érdemeit emelik ki. Több módosítót kaptunk eh, Picula képviselőtől a megfelelő befektetés és a megfelelőséggel kapcsolatos kiegészítéseket tartalmaznak az EU energetikai stratégiával kapcsolatban. Az elvekkel egyetértek, a bizottságnak fel kell hívni a figyelmét ezen kérdésre, de ellenőrizni fogom, hogy ez megfelel-e az Európai Uniós joganyagnak. Azt gondolom, hogy részletesebben kell még erről a kérdésről tárgyalnunk. Van egy problémám is a 21-es módosítóval, amelyet az ECR nyújtott be. Ez a Nord Stream 2-esre vonatkozik. Értem, és egyetértek azzal, hogy mit kér a módosító, de nem hiszem, hogy ezen kérdést a jogalkotási anyagba kellene bevennünk, ahol meghatározzuk a szabályokat és az elveket. az elveket és a mechanizmusokat határozza meg a rendelet, de nem konkrét egyedi esetekről szól. Ezért tehát nem hiszem, hogy ez a módosító a mostani szövegre vonatkozna. Végül pedig nem sikerült összeraknunk kompromisszumos módosítókat egyelőre, mivel a legtöbb módosító különböző bekezdésekre vonatkozik, különböző kérdésekre, különböző esetekre. Ezért nagyon nehéz közös megfogalmazásra jutni. Ez eléggé rendhagyó, de eddig így látom a helyzetet, de mindig nyitott vagyok arra, hogy az árnyék jelentéstevőkkel folytassuk a tárgyalást és egyeztessünk, különösen a számukra fontos kérdésekben, úgyhogy még egyszer elmondom, hogy rendelkezésre állok ilyen kérdések megvitatására az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök úr, ennyit akartam bevezetőben elmondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, hogy ennyire toleránsan áll a dolgokhoz, hogy szeretne az árnyék jelentéstevőkkel együttműködni. Picula úr az egyik őjükért most szót meg is adom neki. Okay, now? Yes. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Nos, az előadó által felvetett három problémáról szeretnék beszélni, ami miatt most a szövegről beszélünk. Az egyik, ami az ex ante felügyeletet illeti, és annak a lehetőségét, hogy a tárgyalásokon részt vegyünk, a második a jogbiztonság hiánya azon mechanizmusoknál, amelyek nem felelnek meg az Európai Uniós joganyagnak. Végül nem megfelelő az átláthatóság a folytatott tárgyalásokon. Az a tény, hogy az ex post a megállapodásokat semmilyen módon sem módosította, azt mutatja, hogy könnyen megérthetjük, hogy miért van szükség arra, hogy a hiányosságok kiküszöbölésére módosítsunk a jelenlegi helyzeten. Fontos megfelelő információcserét garantálni, és jogbiztonságot is. amikor azt látjuk, hogy bizonyos megállapodások nem felelnek meg az EU-s joganyagnak. És egyetértek abban is, hogy szükség van arra, hogy a bizottság felügyelje ezeket, és olyan határidőket kell meghatározni, amelyel nem szabad lelassítani a tárgyalásokat, vagy megnehezíteni a tagállamok helyzetét. Ami az átláthatóságot illeti, a szénhidrogének ellátásában ez egy nagyon fontos tényező. Fontos erről beszélni, és nagyon fontos, hogy kézben tarthassuk a tranzitországokban is az ellátás kérdését. Nagyon fontos, jó minőségű és kedvező áron vásárolt szénhidrogénnel ellátni a piacot. Fontos az ezzel kapcsolatos politikák koordinálása. És kiemelném, hogy ezen megállapodások nagyon fontosak. Ami a módosítást és a téli csomagra vonatkozó intézkedéseket illeti, nagyon fontos garantálni a jó minőséget és a függetlenséget. Elnök, köszönöm szépen, Picula úr. Szeptember 5-én szavazunk az a Fedben erről a kérdésről. És ezzel köszönöm a mai vitát, és áttérnék a következő napi rendi pontra, ami a közös vita a Libével a kényszerhelyezések, kényszer áttelepítések kérdéséről és szakértőkkel való véleménycsere.